So, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, ha megkérhetnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, szeretnénk megkezdeni a meghallgatásunkat. Hát üdvözöljem a szakértőket, akiket meghívtunk uh, ma ide, és szeretnék köszönetet mondani nekik az ITRE szabadság nevében, hogy elfogadták azt, hogy elfogadták meghívásunkat erre a meghallgatásra. Ezen kívül annak is örülök, hogy üdvözölhetem Klaus Dieter Borchardt urat, aki igazgató az Energia Főigazgatástól, és ő fog majd egy bevezetőt tartani. Hadd emlékeztessek arra, hogy a gázpiacról szóló meghallgatást elvileg márciusra terveztük, de ezt előre hoztuk, hiszen az ITRE jelenleg éppen a gáz irányelv felővizsgálatával foglalkozik. Az irányelv kiszélesítéséről fogunk beszélni ezen a meghallgatáson, arról, hogy a harmadik országok fel is ki lehet bővíteni a gázvesztékeket. A, a tudomány, illetve az üzleti élet képviselői, és itt vannak, ők fognak beszámolni nekünk a gázellátás biztosításáról. 2 óra 30 perc áll rendelkezésre, fél háromtól 5 óráig. Azt kérném a szakértőktől hogy 10 percnél tovább ne beszéljenek, azért, hogy tudjunk utána még vitázni. Három részre osztottuk a meghallgatást. Bevezetőt tart a bizottság, utána négy szakértő fog beszámolni véleményükről, arról, mit gondolnak a gáz irányelv módosításáról, illetve az Európai Unió gáz ellátásának biztosításáról utána pedig kérdés-válasz rész következik a képviselőkkel. Mielőtt mi meghallgatnánk a bevezetőt, hadd mondjak néhány szót az elején, hiszen én vagyok a jelentés készítője erről az irányelvről, és én vagyok felelős ennek a teljes témakörnek itt az ITRE szakbizottságban. Hogyha a gázinfrastruktúra projektekről beszélünk az Európai Unióban, főként olyanokról, amelyek az Európai Uniót harmadik országokkal kötik össze, ezek során két alapvető kérdést kell megválaszolnunk. Az első a jogi aspektus, az, hogy az adott projekt megfelel-e a releváns EU jogszabályoknak. De ehhez teljes jogi biztonság kell, illetve konzisztencia a már meglévő jogszabályokkal. Ez az előfeltétele az energiabiztonságunknak és függetlenségünknek. Ugyanakkor az is fontos biztonsági és szempontból, illetve abból a szempontból, hogy minden energia piaci szereplő számára versenyképességi egyenlő bánásmódot adjunk, illetve hosszú távú előreláthatóság szempontjából is fontos ez. Ez nagyon fontos minden befektető számára. Fontos az, hogy mindenki számára egyenlő szabályok legyenek érvényben. Nem az az első alkalom, hogy szeretnék ilyenfajta közös szabályokat végrehajtani a közös európai piacunk számára. Ez azt jelenti, hogy neki számára egyforma szabályok lesznek, és az Európai Bizottság javaslata pontosan erről szól. A már meglévő EU jogszabály alkalmazandóságát ideértve a harmadik energia csomagot is, a szétválasztás, stb. Szeretnénk ezeket kiterjeszteni minden olyan gázvezetékre, amely ország irányába vezet. Erről szeretnénk ma mélyen vitázni ezen a meghallgatáson. Hadd mondjam el azt is, hogy van egy másik aspektusa és mindennek, egy politikai aspektusa, hogyha egy adott projekt megfelele az energia politikai az energiai unióról szóló politikánknak, tehát a szolidatásnak, az ellátás biztonságának. Hogy fog mindez kihatni a tagállamok energiabiztonságára, illetve az Európai Unióra is? Ezek politikai kérdések. Az Európai Parlamentben számos plenáris vitát tartottuk már erről a témáról, ezek főként politikai jellegűek voltak a többség mindig egyetértett abban, hogy az olyan projektek, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben az energia struktúráknak, stratégiáknak, energiabiztonsági politikáknak, ezeket nem támogathatja az Európai Unió. Egyértelmű volt, egyértelmű definíció volt arra vonatkozólag, hogy az Európai Parlament ezt szeretné. Másfél évvel ezelőtt meghallgatást tartottunk az Európai Parlamentben, amelyet négy politikai párt szervezett egy konszorciummal, és ott is ugyanezt fektettük le. Tehát az irányelvünk jogi aspektusokról szól, de ennek politikai vetülete is van. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a mai vitánk ma a jogi aspektusról szól, és látjuk azt, hogy milyen pozitív hatással jár a harmadik energia csomag végrehajtása az energiapiacunk jobb működésére. Pontosan ezt tesszük most. Az egész Európai Unió eh, területén a harmadik energia csomaggal. A kérdés az az, hogy hogyan lehet még jobban javítani a helyzetet, hogyan lehet a meglévő rendelkezéseket úgy javítani, hogy ez kiterjedjen a harmadik országokkal, a harmadik országokhoz kötődő eh, energi- eh, gázvezetékekre is. Van már két eh, csővezeték, vannak olyanok is, amelyek jelenleg kialakítás alatt vannak. Tehát ilyen szempontból is felosztjuk a döntéseinket. Kettő csövezeték már létezik, és vannak olyanok is, amelyeket előkészítenek, vagy éppen építenek, és emiatt különböző megközelítést kell itt alkalmazni. Ezt a néhány szót szerettem volna elmondani az elején. Bizonyára látják, hogy nem szóltam egyik megoldás mellett sem, vagy ellen. Egy általános megközelítést alkalmaztam a meghallgatásunk az irányelv eh, irányába, hiszen én vagyok felelőse ennek a munkának, nem csak úgy, mint az ITRE elnöke, hanem úgy is, mint eh, jelentéstevő. Most szeretném megadni a szót Borchárt úrnak, aki a Energiafőigazgatóság igazgatója, és szeretném, hogyha ők megindokolná a gázirányelvre vonatkozó javaslatuk mögött lévő logikát. Köszönöm szépen, szeretnék megköz- megkülönböztetni a e, szakértők között. And as such, uh, I would like to... És szeretnék rá világítani a javaslatunkra két módon. Először is azt szeretném elmondani, hogy miért nyújtottuk be ezt a javaslatot, a másik pedig az, hogy mit is nyújtottunk be. Hadd kezdjem a célkitűzésekkel, amelyek a javaslatainkat vezérelték. A gázirányelv módosítására irányuló javaslat célja az az, hogy jogi biztonság legyen a csővezetékekre vonatkozó szabályok tekintetében olyanokra is, amelyek az Európai Unióba érkeznek harmadik országokból. Ez a jogi biztonság nagyon fontos, és ez minden érintett javára kell, hogy váljon, beleértve ebbe a befektetőket is a gázinfrastruktúrába, illetve a piaci felhasználókat is. A javaslataink egyértelművé teszik a szabályozási keretet és figyelembe veszik az eltérő gyakorlatokat is, amelyek előfordultak a viták során, amelyek a Nord Stream 2 csövezeték kilakítása során merültek fel. A cél az az, a javaslat szempontjából, hogy a két vagy több tagállamot összekötő csővezetékekre ugyanolyan szabályoknak kell, hogy vonatkozzon, mint amelyek vonatkoznak azokra a csővezetékekre, amelyek az Európai Unió területére érkeznek harmadik országokból. A cél az az, hogy biztosítsuk azt, hogy minden csővezeték az Európai Unióban, és azok is, amelyek a területünkre érkeznek, azokat ugyan olyan átlátható módon üzemeltetik, ugyanolyan módon elérhetőek más üzemeltetők számára, és ezeket hatékonyan üzemeltetik. Figyelembe véve azt, hogy milyen magas szintű a gáz importja, az import csővezetékek üzemeltetése kihat a energiabelső piacra, illetve a nemzeti piacokra közvetlenül vagy közvetve. Ezeket is import csövezetékkel láthatják el. a harmadik országokra vonatkozó hozzáférési előírások, átláthatóság, ezek által növelni lehet a versenyképességet az upstream piacon. Ez a megerősített verseny ahhoz vezet, hogy csökkennek majd a gázárak az európai fogyasztók számára, és növeli az ellátás biztonságát is. Ugyanakkor a nem korlátozott hozzáférés az import csővezetékekhez, tehát hogyha nincsen szabályozás az EU részéről, erősítheti a domináns piaci pozícióit az upstream szolgáltatóknak, és így ez a piaci fölénye való visszaéléshez is vezethet. Tehát ez az a kontextus, amelyben meg kell vizsgálnunk a javaslatot. A javaslatunk jogi alapja a 194-es cikk, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződésben található, egyértelmű ö, ö, jogi kereteket fogalmaznak az Európai Unió számára és az Európai Unió határán, és senki nem kérdőjelezte azt meg, hogy a 194-es cikk a jó jogi alap belsőleg, miért ne lehetne ezt a határokon is alkalmazni. Három megjegyzést szeretnék tenni a jogi alap szempontjából, illetve a jogi felülvizsgálat szempontjából. Az egyik az az, hogy az EU jogszabályok alkalmazása úgy, ahogy azokat létrehoztunk a javaslatban, ezek csak az Európai Unió joghatóságára korlátozódnak. Ez a joghatóság az Európai Bizottságok értelmezésében lefedi a területi vizeket és a kizárólagos gazdasági területeit a tagállamoknak. De egyetemű az, hogy nincsen az EU jog területen kívüli alkalmazása előirányozva ebben a javaslatban. Gyakran felvetik a javaslatunkkal szemben azt, hogy a javaslat nem hat ki a tagállamok jogaira, vagyis arra, hogy dönthessenek az energiamixről, hogy kihasználhassák a különböző energiaforrásokat, vagy hogy meghatározhassák energiaellátásuk általános struktúráját. Tehát hangsúlyozom, hogy ezeket a jogokat a javaslatunk nem érinti. Az is fontos, hogy ez nem tiltja meg azt sem, hogy bármilyen csővezetéket létrehozzanak, beletve a Nord Stream 2-t is. Végezetül a bizottság javaslata kiegészíti a Nord Stream 2 mandátumát a tagyalások szempontjából, amit az Európai Bizottság a tanácstól kért, mert úgy véljük, hogy a mandátum hasznos lehet abban, hogy a különböző sejeket áthidaljuk, amelyek léteznek a csővezeték teljes szakaszán, mert hogyha a harmadik országból érkezik ez a csővezeték, akkor itt a harmadik ország joga érvényesült az elején, és lehet, hogy a végén három különböző jog fog érvényesülni, és hogyha ezek eh, konfliktusba kerülnek egymással, akkor szerintünk a tárgyalásokra van szükség, hogy koherens, stabil jogi keretet lehessen találni a csővezeték üzemeltetésére. Most hadd térjek rá a javaslatunk lényegi részére, amit szeretnék három tematikus pillére szeretnék felosztani. Az első pillér az a fő elemek, fő elvek képezik. Ezek a lényegi elvek és elemek, amelyek alkalmazandóak a csővezetékre, ezek, és amelyek a harmadik országból érkeznek, itt nagyon fontos a szétválasztás, a, a szabályozott tarifák átláthatóság, és annak a lehetősége, hogy kivételeket lehessen alkalmazni az előbb említett elveknél. Hogyha a szétválasztás, tehát a harmadik ország hozzáféréséről szóló elveket alkalmazzuk, akkor úgy véljük, hogy ezzel növeljük az upstream versenyt, és biztosítjuk az ellátás biztonságát. Az átláthatóság hiánya, az importcsövezetékek üzemeltetésénél rizikót jelenthet az ellátás biztonsága szempontjából. Ezért rendkívül fontos azt biztosítani, hogy az üzemeltetésről és az inf- fontos infrastruktúrák karbantartásáról szóló információt át kell adni a piacnak, illetve a releváns EU, illetve nemzeti hatóságnak. Minden csővezeték, amely a harmadik országokból érkezik, vagy oda vezet, hogyha ezek belépnek az EU területére, akkor kivételt kérhetnek a szétválasztástól, feltéve, hogy a 36-os cikk érvényesül a gáz irányelvből. Ezek a következő feltételek. A csővezeték nem torzítja a versenyt, segíti a belső piac működését, és nem veszélyezteti az Európai Unió ellátási biztonságát. Vagyis lényegében a javaslat előfeltételeket teremt ahhoz, hogy az európai fogyasztók élvezhessék a gázpiac jobb versenyenek előnyeit, és sokkal biztonságosabb helyzetben legyenek az ellátás szempontjából. A második pillér a már meglévő csővezetékekre vonatkozó derogációt illeti. Az, hogy ilyenfajta rendelkezéseket vezettünk be, a harmadik országból érkező vagy oda tartó csővezetékek esetében, ennek célja a jogi biztonság biztosítása, mert a múltban különböző értelmezési módok voltak itt. De elmítettem, hogy a 36-osban vannak kivételi elvek, ezek nem alkalmazandók a már meglévő infrastruktúrában és azt is figyelembe kell vennünk, hogy a már meglévő csővezetékeket gyakran már lefedik kormányközi megállapodások vagy szerződéses kapcsolatok, amelyeket nem lehet olyan könnyen kiigazítani a mi e, jogszabályainkban. Pontosan ezért vezetünk be ezeket a derogációkat. Az, hogy ilyen delegációt adjunk, az egy egyoldalú döntése a tagállamnak, a javaslatunk szerint ehhez nem kell semmilyen fajta megállapodás a harmadik országgal, vagy nem kell az, hogy aktív szerepe legyen, vagy jóváhagyása legyen ebben az Európai Bizottságnak. Nemzeti döntésről van szó, és ezt a nemzeti eljárások alapján kell eldönteni. Ennek a derogációnak a lehetősége a már meglévő csővesztékekre vonatkozik, és meg kell találnunk a, mm, azt, hogy azok a csővezetékek, azok a már meglévő csővezetékek, amelyeket ezen irányelv eh, módosításának eh, érvénybe lépés előtt hoztak létre. A derogáció a fő elvektől való eltérésre vonatkozik, ezt megtehetik ugyanolyan feltételek mellett, mint a 36-os cikk alapján, vagyis akkor, hogyha mindez nem torzítja a versenyt, nem torzítja a belső piac működését, és nem káros az ellátás biztonságára. A javaslatunk nem szab időbeli korlátot sem, viszont igazolni kell azt, hogy milyen időszakra kell a derogáció, és ezt külön és a projektekhez kell kötődjön, például itt a megterülési időszakról lehet szó. A bizottsági gyakorlatban általában 25 évet adunk ilyenfajta kivételek számára. Meg lehet hosszabbítani, ugyanis az nincs se kizárva, se megengedve, meg lehet ezt tenni, de persze ezt meg kell indokolni. Milyen hatása van mindennek a tagállamokra. Sok tagállam már aggályt jelentett be, de hadd mondjam el, hogy a tagállamoknak meg lesz a rugalmasságuk ahhoz, hogy a már meglévő rendelkezéseket megtartják a már meglévő csővezetékek esetében, megkaphatják a derogációkat, figyelembe véve azt, hogy az ilyenfajta derogációkat egy éven belül kell megadni. Tehát azelőtt, mielőtt még a javaslatot átültetnék. A gáz irányelv szabályok, tehát nem lesznek alkalmazandóak erre a csővezetékre, hogyha ebben az időben megadják a derogációt. Tehát a tagállamok kihasználhatják a derogációt, és nem kell újra tárgyalniuk sem az IG-vel, sem pedig a szerződésekkel, tehát egyszerűen csak a derogációt eh, megadhatják. A harmadik pillér pedig a releváns hatóságokkal történő konzultáció. A jelenlegi rendszerben is már van egy konzultációs keret eh, a hatóságokkal, és eh, így a harmadik országokkal is a szabályozó hatóságok kapcsolatba léphetnek a különböző minisztériumokkal. Nagyon fontos az, hogy a konzultáció azt jelenti, hogy a hatóságnak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy álláspontot alakítsanak ki, legyen véleményük a szabályozói kérdésekről, amelyek a csővezetékhez kötődnek. Ha nem válaszolnak, akkor a Nemzeti Szabályozó Hatóság a tagállamban eljárhat. Mielőtt még lezárnám a mondandómat, hadd mondjak még egy dolgot, de ez most a javaslaton kívül esik. Azt mondják, hogy nem volt hatástanulmány. Valóban, ez így van, de ennek megvan az oka, ugyanis a bizottság szempontjából, amit mi itt teszünk, az az, hogy a meglévő jogot egyértelműsítjük, nem újat hozunk létre. Ez az elv, amelyet írásban is kifejeztünk az irányelvben, ez már megvolt még a csővezetékek Európába érkezése előtt, és ez már megvolt az energia öm, jogszabályok szempontjából általános elfként, tehát nem kell hatástanulmány. Bár tudják azt, hogy a bizottság 8 eh, héten át, december és január között konzultációt folytatott, 34 eh, megjegyzést kaptunk, ezek el, nagy része eléggé kritikus volt, 36%-uk pedig eléggé pozitív volt. Számomra ez nem is meglepő eredmény, ugyanis ez tükrözi azt a vitát, amely egy csővezeték köré csoportosul, ez a Nord Stream 2, és emiatt nem kell eltúloznunk ezen öm, konzultáció eredményét. Hadd zárjam le azzal, hogy ez a javaslat, tehát ami előttünk van, és annak ellenére, hogy itt eléggé politikai jellegű a javaslat, mert ugyanis van egy projekt, amelyet kifejlesztenek, és ennek kapcsán egyeteművé vált, hogy a bizottság a javaslatával a szokásos módon járt el, úgy, mint az EU jogszabályok alkalmazásának őre a bizottság legfontosabb feladat és kötelessége az az, hogy fellépjen akkor, amikor eltérő gyakorlatok vagy értelmezések jelennek meg, és amelyek veszélyeztethetik azt, hogy nem felelnek meg az EU jogszabálynak. Az Európai Bizottság ebben a szellemben csak a munkáját végezte. Köszönöm szépen. Rendkívül fontos volt, hogy ismerjük az Európai Bizottság hozzáállását és a javaslatát. Még egyszer a szakértőkhöz fordulok, kérem, hogy csak 10 percben szóljanak hozzá, mert szeretnénk, hogyha utána élénk eszmecserét folytathassunk, és nyilván a válaszokat is szeretnénk meghallgatni. Lapó Piszteli úr az első hozzászóló. Szeretettel üdvözöljük itt az Európai Parlamentben. Kollégánk volt 2004 és 2008 között, európai parlamenti képviselő illetve még korábban az, Euró- az olasz parlament képviselője. A külkapcsolatok Európai Intézetének igazgató tanácsi tagja, és 2017 óta az ENI főigazgató helyettese európai energetikai cégről van szó, parancsoljon önni a szó. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a szakbizottságnak és elnökének, hogy meghívtak eh, erről rendkívül, erre a rendkívül fontos eszmecserére a gáz irányávról. Engedjék meg, hogy ebben a 10 percben inkább eh, piaci eh, megközelítésről beszéljek, mert Olaszországból érkezve nyilván önök is tudják, hogy az egyik belépő pontot képviseljük az európai piacra. Úgyhogy a jelenleg létező csővezetékekről beszélnék inkább, mint a, jöve, mint a jövőbeliekről. Az ENI a hatodik legnagyobb cég a világon. Az olaj és gáz, a vegyi anyagok, a megújuló energiák terén vagyunk tevékenyek, de ugyanakkor gáz, szolgáltatók is vagyunk, 500 milliárd köbmétert értékesítünk évente 7 milliárd köbmétert Olaszországban. Próbálom nyomkodni. Azt mondták, hogy így nyomjam. Nem energetikai unióról van szó, hanem digitálisról, mondja az elnök úr. Tisztelt elnök úr, elnézést, egy pár másodpercet már elhasználtam. Tehát Olaszország ugyanolyan energetikai problémákkal rendelkezik, mint az egész EU. Szükség van a gazdasághoz, az energiára, az átalakuláshoz, a párizsi klíma megállapodáshoz. Mindig megpróbálta diversifikálni útvonalait és szállítóit, hogy ne legyen semmiféle politikai vagy gazdasági nyomás egyetlen egy ellátótól. Ami a gázt illeti, láthatják, hogy két csővezeték jön délről, Líbiából és Algériából, és ez az orosz, illetve az északi tengeri ö, hálózathoz kapcsolódik, és a cseppfolyós gázhoz is van ö, megfelelő forrása az az igazság, hogy ez a piac erőteljes, de ugyanakkor eléggé sérülékeny helyzetben is vagyunk. Szükség van a gázhoz, az, iparák, az iparágaknak, a háztartásoknak, illetve támogatni kell a megújuló energiákat is. 2016-ban hogy McKenzie szerint körülbelül 445 millió köbméter volt a fogyasztás. Úgyhogy feltételezzük, hogy az EU elég jó helyzetben van, ami a biztonságot illeti és a diversifikációs lehetőségeket. Tudjuk, hogy az európai helyi e gyártás csökkenő tendenciát mutat, 30 millió köbméterrel kevesebb, mint korábban, és ez elkerülhetetlenül importnöveléshez vezet a harmadik országokból. Azt is tudjuk, hogy ezeket a tendenciákat sem meglepetésnek, sem fenyegetésnek nem tekinthetjük. Korábban Európa megpróbálta a legmagasabb szintű ellátási biztonságot biztosítani, mind a szabályozó, mind a piac szempontjából. Jogi szempontból hadd emlékeztessek arra, hogy a közelmúltban vizsgálták felül azt a rendeletet, amely rendkívül kifinomult rendszert hozott létre itt, hogy a kontinensen biztosítsa a gázellátás biztonságát. Ma azonban jelentős cseppfolyós gáz előállító egységeink vannak. 2017-ben csak 24%-át használtuk ki ennek a lehetőségeknek óriási import infrastruktúrával rendelkezünk, 465 milliárd köbméteres kapacitással rendelkezünk, és ez az import kapacitás egyedül túlmutat a fogyasztáson. 220 milliárd köbméter kapacitással rendelkezünk, körülbelül háromszor annyi, mint Németország gáz igénye. Igen, ha lassabban kellene beszélni, mondja a hozzászóló. Ha a 28-akat tekintjük az EU-ban, három aspektusra szeretnék rámutatni. Az európai gáztermelés jelent, rendszeresen csökken. 63% az import a behozott gáznak, de Oroszország importja általában egyetlen ellátóként jut eszünkbe. Ennek ellenére ott van Észak-Afrika, Algéria, Líbia, Spanyolország, Olaszország, az Északi-tenger, és a létező gázvezetékek, amelyek összekapcsolják a kontinenst, több mint a felét teszik ki az importnak, és jelentősen hozzájárnak, e, hozzájárulnak Európa energiabiztonságához. A cseppfolyós gáz 10%-ban járul ehhez hozzá. Nagyon fontos, véleményünk szerint, hogy hangsúlyozzuk, hogy a létező LNG cseppfolyós gáz infrastruktúrák figyelembe vendők az árképzésnél is. Európának nem kell több cseppfolyós gázt importálnia, mert a gáz ár sokkal versenyképesebb nálunk ma már egy-két gondolatot erről. Tehát a cseppfolyós gáz óriási siker most, és az elkövetkezendő hét évben Ausztráliából és az Egyesült Államokból kerül majd ide. De ahogy önök is látják, ami az ellátást illeti, sajnálatos módon mi még nem vagyunk nagyon fontosak a másik oldalon sem, mert az öt ázsiai országtól kétharmadát szerezzük be a szükséges cseppfolyós gáznak. Volt egy vita arról, hogy mi a helyzet az amerikai cseppfolyós gázzal, amely Európába kerül, mint politikai alternatíva, illetve az új amerikai vezetés globális stratégiájának részeként. Fogyasztói és piaci szempontból az a lehetőség, hogy a jövőben olcsóbb cseppfolyós gázt vásároljunk Amerikából vagy máshonnan, mert olcsóbb lesz a szállítás, és olcsóbb a gáz is, nyilván előnyös lenne és növelni a versenyt a hagyományos szállítókkal. De pillanatnyilag, ahogy önök is látják, csak nagyon kevés amerikai gáz érkezik Európába, mert ahogy láttuk, a cseppfolyós gáz inkább oda kerül, ahol többet fizetnek érte. Ázsiába például láthatják az árakat, a sárga, a zöld és a vörös szeletek mutatják ezt. Úgyhogy itt a piaci árakról van szó elsősorban a gáz kontextusában, a diversifikációt próbálja szolgálni a déli lehetőségek kihasználása az elmúlt évtizedek során. Mindenképpen támogatnunk kell a jövőben is ezeket a lehetőségeket, a stabilitásra kell koncentrálnunk, ahogy Bolcsor úr is elmondta előttem, illetve az új ellátások által képviselt kockázatokra. Nagyon fontos, hogy előnyöket jelentsen ez Európának. Algéria esetében például kétféle kockázat is van, mert a jelenlegi szabályok potenciálisan megváltoztathatók. Pillanatilag folyik a tárgyalás az algériai ö, féllel, és bizonytalan környezetben, ami a szabályozást illeti, ezt nem tehetjük meg. Ugyanez a helyzet Algériával is, mert a volumeneket Algéria sem Európában értekesítette, hanem máshol. Líbia. Itt is szembenézhetünk geopolitikai, illetve szabályozásra kapcsolatos kockázatokkal. A líbiai felekkel tárgyalásokat kell folytatnunk olyan időpillanatban, amikor óriási kihívásokkal kell szembenézni ennek az országnak. De hát erről megint hallottunk az előttem szólótól tehát Európa próbálta vonzóvá tenni a piacát, és a szabályozókat is megfelelővé tenni partnerei számára, megfelelő infrastruktúrával, stb. Az irányel felülvizsgáltanak, annak kell a célja legyen, hogy ezeket az elveket erősítse, főleg a már létező ö, vezetékek vonatkozásában. Ami a nemzetközi partnereket illeti, ez azt eredményezheti, hogy többféle tárgyalást kell folytatni. Például az EU és a harmadik országok között gazdasági és geopolitikai szinten, és potenciálisan alááshatja a harmonizált szabályozást, amely az Európai Bizottság célja. Végül mi is a véleményünk? A javaslat kiterjeszi az európai csővezetéket, erről hallottunk már, de ami a már létező csővezetékeket illeti, olyan kérdések merülnek fel, amelyeket alaposan meg kell vizsgálnunk. A továbbiakban bölcs dolog lenne, hogyha az irányelvet csak az új csővezetékekre használnák, hogy ne automatikusan vonatkozzon ez a már létezőkre is. Mert ha visszamenőleg használnánk föl, akkor bizonytalanságot szülne ami a jogi kereteket illeti. Bár nem ideális a az aggályokat így megoldani. Mi olyan rendszert tudunk elképzelni, ahol a bizonyítás terhét megfordítjuk. Vagyis csak abban az esetben, amikor az Európai Bizottság és a tagállamok elismerik és be tudják bizonyítani, hogy a már létező jogi rendszer, amit a már létező infrastruktúrális rendszerre alkalmaznak, valamilyen verseny problémát vet fel, és veszélyezteti a belső piac megfelelő hatékony működését, akkor a bizottság javasolhat olyan intézkedéseket, amelyekkel csökkentheti a kockázatokat. A, nem akarok most arról beszélni, hogy mi a helyzet a ö, jogszabályok ütközése esetén, ez a jogászok dolga. A cégek szempontjából viszont el szeretném mondani, hogy Európa megfelelő piaci működést kell, hogy biztosítson, ez még mindig hiányzó láncszem egyes régiókkal való kapcsolatunkban. Vannak még nehézségek. A létező szabályok teljes végrehajtása, a célzott fellépés egy-egy régióban még mindig nagy, nagyon fontos lenne. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen. Le fogom állítani a hozzászólókat, ha túl sokat beszélnek, de természetesen a meghallgatás egyik legfontosabb része az eszmecsere és a kérdésekre való válasz. Saulius Vidus úr a következő hozzászóló. A litván TSO képviselője az Amber Grid az Amber, a Borostyán hálózat vezetője. Azelőtt stratégiai fejlesztő volt, illetve az Ion Energy AG ö, iroda vezetője Vilniusban. Mérnök. És ha megkérhetem, Kérem, már is kezdje el a hozzászólását. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Köszönöm, kedves kollégák! Rövid előadást készítettem, abban a reményben, hogy vita forrása lesz, illetve hogy elmondhassam, hogy mi a mi álláspontunk. Nos, Tulajdonképpen, amikor az ellátás biztonságáról beszélünk, akkor azt hiszem, azért tehetjük ezt meg, mert úgy gondoltuk, hogy mit jelent az, közvetlenül érzékeltük, amikor elszigetelnek minket a piactól. Éreztük minden negatív hatását az egyetlen szállítónak, illetve az ármanipulációnak, amelyet ez a helyzet szült. Tulajdonképpen az ellátás biztonsága pozitív, negatív hatást is jelent. Ami a pozitívumot illeti, az, hogyha megfelelően működik a piac. Ha a piac megfelelően működik és valós, akkor garantált az ellátás biztonsága. Higgyek el ezt nekem. Mi vagyunk a felelősök a gázpiacért hazánkban. Kollégáinkkal együtt fejlesztettünk egy projektet, ahol négy országra ö, hoztunk létre egyetlen egy gázpiacot. Látjuk, hogy minden egyes intézkedéssel hozzájárulunk a piac megfelelő működéséhez. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az ellátók száma nő. Nyilván megfelelő infrastruktúrára, különböző forrásokra van szükség ahhoz, hogy megfelelően működjön a piac. A negatív hatás, a nem megfelelő átláthatóság a piaci torzulás miatt alakul ki. Ez alatt mit is értek? Engedjenek meg néhány példát. Például a szabályozó környezet fellépése. Pillanatnyilag bizonyos vákum tapasztalható a szabályozás terén, és ez hatással van a belső szabályozásra is. A német partokon például ez tapasztalható, amikor az opál gázvezetékre utalnak, ez a német szabályozó hatásköre. Whatever the commercial aztán van egy másik kérdés is. Ha egy kereskedelmi projektnek valamilyen ö, mentesítésre van szüksége, ami az északi áramat kettőt illeti, mindig azt az érvet hallom, hogy ez a csővezeték garantálja majd az olcsóbb gázt a német piacra, mert rövidebb a távolság, olcsóban lehet szállítani Ukrajnával szemben. Van egy kérdésem akkor. Miért? Litvánia sokkal közelebb van Oroszországhoz, Gondolkodjanak el ezen. So, just allowing more time hogy egy kicsit többet lehessen eszmecserét folytatni. Tegyük fel a kérdést. Miért probléma az átláthatóság egyesek számára a piacon? Kedves kollégák, néhány számadat. Egyetlen egy megjegyzésem lenne ehhez. Amikor az Európai Unió gáz előállítási mennyiségeinek visszaeséséről beszélünk, itt most a földgázt előállításról beszélünk. De ott van a szintetikus gáz, a biogáz és más gáz ö, alapú ö, üzemanyagok, amelyeket ugyanúgy gázvezetékeken szállíthatunk, és amelyek ugyanolyan fontosak. Ha ezeket is figyelembe vesszük, sokkal kisebb lesz a kereset az import iránt. Rövid konklúzió. A bizottsági javaslat a gáz irányelv módosítására garantálja, hogy az EU törvényeket egységesen alkalmazzák az Európai Unió területén. Ez pozitívan befolyásolja a beruházókat. Az EU vonzó piac. Nem kell félni attól, hogy nem lesz beruházás. Hagy mondjak el egy titkot. A gázelőállító országoknak nagyon sok gázuk van, de pénzre van szükségük. Úgyhogy meg fog jelenni a termék a piacon, nincsen vele gond. Az új import forrásokat is üdvözöljük, mert ez az egyik legfontosabb része a piac megfelelő működésének. Ha bármi kérdésük van, szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A harmadik hozzászólunk, András Bolta úr, aki a nemzetközi kapcsolatok professzora a Royal Holloway College-ból érkezett, Londonból, és a energiaprojektek geopolitikájával is foglalkozik a Harvard Egyetemen. Korábban pedig a közpolitikákkal foglalkozó vagy egyetem professzora is volt. Övé a szó most. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, képviselők. Megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek önökkel, és beszélhetek erről a fontos kérdésről, és örömmel számolok be a tudomány szempontjából erről a kérdésről. Hadd kezdjem azzal, hogy én egyetértek a bizottság induló pontjával, vagyis azzal, hogy az integrált gázpiac elengedhetetlen az Európai Unió energiaprojektje szempontjából. A 2009-es gáz irányelv nagyon fontos szerepet játszott ebben a tekintetben. Nagyon sok dolgot elért ez, nagyon sok versenyt hozott a gázpiacra, átalakította a gázpiacot, csökkentette az árakat a fogyasztók számára. Európában közvetett egymáshoz az árakat, és megszűntek a monopóliumok sok helyen, és ez hozzájárult ahhoz is, hogy jól működjön az energiapiac, és ez már önmagában energiabiztonságot jelentett. Tehát ez a 2009-es irányelv, az nagyon jó, persze ezt mindig lehet javítani. A kérdés az az, hogy a javasolt felvizsgálat ennek az irányelvnek valóban javítja el dolgokat tovább. A válasz erre az, hogy hát itt vannak kétségeim. Néhány kérdés felmerül. Az első az, az ami a konzisztenciához kötődik. annak az elképzelése, hogy felvizsgálják az gázpiac irányelvet, hogy egy keretet teremtsenek a gázvezetékszek számára, amelyek az Európai Unióba érkeznek, vagy onnan mennek egy harmadik országba. Ezáltal is próbálják kiszélesíteni a belső piaci szabályokat ezekre a csővezetékekre. Ez természetesen egyfajta problémát eredményezhet, ahogy hallhattuk, ugyanis ezzel legalább két szabályozói rezsim fog vonatkozni ugyanarra a csővezetékre, és ez eléggé komplex jogalkotói jog, jogi helyzetet teremthet. Emiatt azt hallhattuk, hogy vannak megoldások erre, vagyis az, hogy például derogációt adjanak a már meglévő csővezetékekre, és lehetséges módon még az új csövesztékekre is derogációt adhatnak a 36-os cikk alapján. Ami érdekes itt az az, hogyha ezt tesszük, akkor visszatérünk arra, hogy esetenként bíráljuk el ezeket a csővezetékeket, és fennáll az esélye annak, hogy ugyanaz a helyzet alakul ki, mint korábban, sőt, még rosszabb is, és külön, és ugyanolyan csővezelékeket különbözőképpen fognak kezelni, vagyis nem konzisztencia jön létre, hanem egyfajta patchwork, és ez pont az ellentetje annak, amit szeretnénk. Sőt, mi több. Említették, jogi biztonság jöhet létre így a rendszerben. Igazából, amiről beszélünk, a már meglévő csővezetékek esetében ez a retroaktív, visszamenőleges változtatás, amely nagyon nehéz, nem volt már ilyen, láttuk ezt már az EUGANS szabályozásban, de ez nagyon nehéz. Különösképpen nehéz ez akkor, hogyha nem igazán tudjuk azt, hogy mi lesz majd a kivételek eredménye, a derogációk eredménye, és mivel itt van egyfajta bizonytalanság, a gazdasági szereplők ezt nagyon nehéznek tarthatják, és problémásnak tartatják, hiszen ők a már meglévő szabályozói keret alapján hozták meg az üzleti döntéseiket, és hogyha egy nagy változás áll be ebbe a keretbe, akkor ez megváltoztatja a szerződéseket is, ezt hallhattuk az ENI szempontjából az imént. Számos kérdés van, amely megváltoztatják a szerződéses viszonyokat, például a tulajdoni struktúra megváltozhat, stb. Tehát a lényeg az itt az az, hogy lehet, hogy ez javítást jelenthet, viszont a múltbeli javaslat az jó volt, de nem tudom, hogy a jelenlegi javaslat az tényleg javítja a piaci működést a gáz szempontjából. Másik elgondolás, továbbra sem világos az, hogy milyen hozzáadott értéke e, ennek az energiabiztonsághoz, hiszen e, ez lenne itt a cél igazából. Az energiabiztonság arról szól, hogy az ellátás biztonságát kell javítani, a fogyasztónak választási lehetőséget kell tudni felkínálni, és maximálisá kell tenni a fogyasztók számára a gazdasági hasznot. Erről szólna ez de hogyha már a már meglévő csővezetékekről van szó, és erre már hallhatunk az imént, a legkevesebb, amit el tudunk érni, vagy el akarunk érni, ez egy plusz bonyolult rendszer, bonyolult réteg, a már meglévő rendszerekkel szemben. És pontosan igazából ezt a egy újabb rendszer jön létre, és ez felveti annak a kérdését, hogy ez kivitelezhető végrehajtás szempontjából. És ez vonatkozik a Líbiából, Algériából, Marokkóból, vagy Oroszországból érkező csővezetékekre is. Ugyanis amiről beszélünk, azok hosszas folyamatok, ahol az eredmények nem előre láthatóak, és a már meglévő csővezetékek esetében derogációt kellene kérni, ez nem biztos, hogy működik, lehet, hogy nemzetközi, kormányközi megállapodásokat kell létrehozni, ez is egy probléma lehet. Tehát nem ezt akarják energiabiztonság szempontjából. De hogyha az új csővezetékekről van szó, akkor még nehezebb a helyzet. Az új vezetékek esetében plusz belépési pont kell, tehát mindenfajta infrastruktúra túra esetében ez így van. Hogyha egy új, komplexebb réteget hozunk létre a jövőbeli csővesztekekre, az azt jelentheti, hogy ezeket akadályozhatják, hosszú időbe tarthatnak, nagyon tőkeérzékenyek ezek a projektek, több évbe kerül az, hogy egy ilyenfajta befektetői döntést meghozzanak. Minden mellett, hogyha nemzetközi, inter, kormányközi megállapodást hoznak létre, akkor ez azt jelenti, hogy a befektetési döntések nem, fizetne, nem születnek meg. meg. Nem csak csővezetékekről beszélünk itt, amelyek északról, keletről érkezünk, de beszélhetünk kelet földközi tengeri csővezetékekről is. Ezek már most nagyon nehezek, nem egyértelmű itt a helyzet, és ráadásul még bonyolult is a helyzet. Tehát azt mondom, hogy itt vannak potenciális veszélyek, ami az upstream verseny elősegítését illeti, ezt hallhattuk. Én nem vagyok abban biztos, hogy a gáz irányelv felvizsgálatait bármit is megváltoztatna. Ugyanis végső soron a termelő országok esetében mások fogják eh, behozni ezteket, például annak esetében az ENI és mások, és Oroszország esetében pedig Gazprom. Tehát ez a felvizsgálat eh, nem fog segíteni az upstream versenyben, ugyanis a kormányok ellenőrzik az export rezsimet. Ami az árakat illeti, az igazság a következő mindig is a magdális e, e, szolgáltató lesz az, e, amely meghatározza az európai nagypiaci árakat. És valószínűleg ez az LNG lesz, ami pedig a fogyasztói előnyöket illeti, szerintem a lehető legjobb, amit tehetünk, az az, hogy működőképessé tesszük a belső piacot, de az energiabiztonság biztonság ez egy fontos politika a számára. És ide jön be a képbe a hatástanulmány. Hogyha van előnye itt ennek a javaslatnak, akkor le szeretném látni ezt. Van már egy keret, amely irányítja az ellátás biztonságát, a erőforrás ellátás biztosítási irányelv, ezt nemrégiben felül vizsgálták, az, és ebben nem van minden, ami kell, en, emögött van már bizonyíték is. Hm, számos szimulációt tartottak, ez mind jó, és tehát ez egy keretet jelent. És a második pont, amit a következő, az egész folyamat szerintem egy kicsit elsietett, hogy úgy mondjam. Én kételkedem abban, hogy ezáltal tényleg javul-e az energiaellátás biztonsága, és én kíváncsi lennék az előnyökre. Utolsó pontom, és ezzel le is zárom. Hadd legyek itt nagyon őszinte. Szerintem nem túlságosan jó ötlet az, hogyha egy irányelvvel próbálunk, vagy szabályozásra próbálunk geopolitikát játszani. A szabályozás sohasem semleges. A szabályozás célja lehet az, hogy nemzeti bajnokokat hozzunk létre, ez persze pénzbe kerül a fogyasztóknak, de ez lehet egy választás. Lehet, hogy azért szabályoznak, hogy ennek hasznát húzza a fogyasztó, ez növelheti a versenyt, ezek legitim elgondolások, viszont itt az Európai Unió választott, mégpedig a fogyasztók előnyét. Viszont a szabályozást nem azért hozták létre, hogy itt, itt geopolitikai játszmákat folytassanak, és itt gondolhatunk a Nord Stream 2-re. Hogyha a projektekre mindez kihagy, akkor a már meglévő csővezetékek nagy része így vagy úgy derogációt kap egy adott időszakra. Az új csövezetékek nagy része, vagy talán mindegyik kivételt kaphat, és ha megnézzük a már meglévő csővezetékeket, akkor csak egy van, amely egyikre sem szolgál rá, ez pedig a Nord Stream 2. Ez egy intézményközi megállapodás alá eh, esik, és itt gond lesz, és ez nagyon okos elgondolás, viszont nem biztos, hogy ez a jó. Sokat lehet mondani itt eh, arról, hogy milyen hatáskör van Európának, hogyan lehet kiszélesíteni a szabályokat Európán kívülre, de hogyha megnézzük az irodalmat, szerintünk ez inkább arról szól, hogy egy kicsit eh, eh, túl sok mindent tesznek. Az, hogy szabályoznak az Európai Unió joga szerint, aznak célja az lehetne, hogy mindenki egyforma játéteret kap, tehát hogy megfelelően tudjanak versenyezni mással a szereplék. A szabályozás nem döntött arról, hogy melyik csövezeték jó és melyik nem. Arról sem lehet dönteni, hogy melyik a jó molekula és melyik a rossz. Általában a szabályozás vaknak, vaknak kellene lennie. Abban a pillanatban, amikor önkényesen kezdünk el szabályokat létrehozni, nem elvek mentén, akkor ez alááshatja az egész projektet, amely nem más, mint az EU piacának integrációja. Mert amikor, mert amikor nem lehet már abban bizony, hogy a szabályok elfogulatlanok, hogy hogy befejezzem ezt, hogyha a Nord Stream 2 vagy az orosz gáz összességében politikailag túlságosan kényes, akkor azt politikai szinten kell megoldani. A szabályozás ehhez a rossz eszköz, nem erre hozták ezt létre, és ez rossz jelzést küld, és itt fejezem be. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, láthatják, hogy nem akartam senkit sem félbeszakítani. Ahogy elmondtam az elején, kedves barátaim, három részre osztottuk a meghallgatásokat, Először a jogi aspektusokról beszéltünk, és megpróbáltunk rendkívül objektívak lenni a jogi aspektusok szempontjából. Minden Európai Unió, illetve amerikai ország közötti kapcsolat számára egyforma játéteret szeretnénk. A második aspektus ennek a politikai aspektus, erről sokat beszéltünk az Európai Parlamentben, és ennek egyértelmű volt az eredménye. Vannak olyan projektek, amelyeket lehet ellenezni, ugyanis ezt így érezte a parlamenti képviselők nagy eh, része. Beszéltünk erről a kérdésről az Európai Parlamentben politikai szempontból. Tehát én már ezt megpróbáltam elmondani. Most itt a jogi aspektusokról beszélünk, mert szeretnénk minden kapcsolat számára ugyanazt a fajta feltételrendszert. Utolsó hozzászólónk következi, Alan Riley úr, aki az energiastratégiával, energiabiztossággal foglalkozik a Statecraft intézménynél. az Atlantic Council tagja is Washington DC-ben. Korábban pedig jogprofesszor volt a Londoni Egyetemen. Tehát nagyon sok londoni képviselő van itt. Valaki mikrofonon kívül kiabálva nem halljuk sajnos. Ön lesz az első, aki már az Európai Parlament nevében hozzászólhat. Ön lesz már az első. Rélé úr, hadd szóljak azonnal önhöz. Érdekes volt ez a hozzászállása. Én a naftagáznak adtam tanácsot, tehát tudjuk ezt. Mi szeretnénk tehát ezt tudni, hogy hol Nord Stream, Nord Stream 2-nek. Volt egy King's College dokumentum, amit a Nord Stream, a Gazprom finanszírozott. Hát ez rajta van a King's College honlapján, nem mindegy. Let's, um, let's move from that particular issue. Na hát akkor térjünk rá erre a témára. Hadd kér, hadd kezdjük akkor az elején. Ez tényleg ott van rajta. Persze majd eh, részletesen ezt meg tudom mutatni a válaszok, kérdések és válaszok után. Először beszélni kell a jogi biztonságról a csővezetékek kapcsán, a másik pedig a diszkrimináció ellenes intézkedések, és meg kell vizsgálnunk ezeket, és látni kell azt, hogy a gázirányelv milyen mértékben foglalkozik ezekkel. Az a helyzet áll elő, hogy meg kell vizsgálnunk a kontextust. A kontextus a fontos itt. Mielőtt még beszélhetnénk a gáz irányelv módosításáról, beszélni kell arról, hogy hogyan alkalmazzák az Európai Unió jogát jelenleg. És már most is vannak csővezetékek a South Stream, ezek mindegyikre az EU jogot alkalmazták, ezek import csövezetékek, és erre az EU jogszabályokat alkalmazták. Nagyon sok más dolog is van, de a fő dolog, amit nem lehet megkerülni, az pedig az, hogy az EU jogszabályokat alkalmazták, a harmadik energiacsomagot alkalmazták az import csővezetékekre. Az egyik érv itt az az, hogy arról beszélnek, hogy nincs jogi biztonság, visszamenő jelleg van. Ez nem igaz, mert most is vannak olyan csővezetékek, amelyeken gáz halad, és amelyek importcsővezetékek, és amelyekre EU jogszabályokat alkalmazták, és mi mindig alkalmazzák ezeket. A harmadik energiacsomagot alkalmazzák. A nehézség itt az, hogy mit is kell legjobban megvizsgálni. Itt ez pedig nem más, mint az egyetemiség, és szerintem itt van a gond. Emellett, és nagyon sok parlamenti kérdés szólt erről a kérdéskörről az elmúlt évben, és a bizottsági válaszokból is az tűnt ki, hogy a Nord Stream 1 esetében voltak kivételek. Volt a korábbi bizottságban egy olyan elképzelés, hogy az EU jogszabályokat lehet itt alkalmazni, az import csővezetékekre. Az is igaz, hogy a korábbi csővezetékekre számos szabályt nem alkalmaztat, de hogyha jobban megnézzük ezeket, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a csővezetékek létre a másik elem, ami nagyon fontos legyen hogy amellett, hogy legyen a fogyasztók számára megfelelő játéktér. Felmerül az, az a kérdés, hogy mit jogszabályait pedig nem kellett volna. Ha folytatjuk ezt, átviszük ezt az új csövetékekre, akkor a kérdés a következő. Emellett azok a szabályok, amelyeket alkalmazni fognak, azok nem új esetjog az Európai Unió részéről, csövetékekre is igazából, a gond az az, hogy itt ezt a megközelítést azért hozta létre, hogy egyértelműsítse a szabályokkal. Van egy érv, amely szerintem nagyon jellemző, az, az, hogyha ezt nem fogadják el, akkor fennáll. Tehát igazából, amit itt csinálnak, a Nord Stream 1-re jogi biztonságot hoznak létre, ha mi nem politikai ez a kérdés, nem? Mert az a nehézség itt, hogy a Nord Stream 2 bevonása az egyes cikk kell, hogy megoldjon, és számos belső piaci kéréseket is felvet ez, például, hogyha az összes gázt kivesszük ebből a gázatékből, és a Nord Streamre helyezzük át, akkor a közép-kelet-európai 2006-ban volt egy tanulmány erről, 40 politikailag motivált olaj, illetve gáz gond, a bírósági perekben ezeket a tényeket stream létrejött, ez kihathat az európai egységes gázpiacra. Ez a esetében is ez megosztja az európai piacokat. És ez leválasztja a közép-kelet-európát bármilyen más alternatívától. És ezzel nagyon nehéz foglalkozni. És ezt már láttuk az Opel esetben, illetve Nord Stream 1 esetében, Hogyha nem alkalmazzuk az EU szabályokat az importcsövezdékre, akkor mi lesz annak a következménye? Az egyetlen fél, amely majd gázt hoz az opálba, az a Gazprom lesz. Igazából orosz extra területerőtást hozzuk ide be az egységes piacra, ide hozzuk az Európai Unió kapujához, az Európai Unión belülre. Tehát EU szabályok kellenek minden import csővezetékre, hogy meg lehessen védeni az egységes piac működését, és itt abba is hagyom. Thank you very much. Uh, wow. Köszönöm szépen. El itt csak a jogi értékelést tudjuk értékelni, ez nem elegendő számunkra, mert itt gazdasági és politikai okok is vannak, és igazából itt a tanácsbizottság szakértő jelentéséről is beszélhetünk volna, ezt nem tettük meg. Először is hat jövő csövesztékeket, tehát tényleg ez egy Lex Nord Stream 2 lesz. Azt mondták, hogy 36%-os volt a konzultáción a jóváhagyás. Tehát 12-en támogatták ezt, itt 11-en Lengyelországból voltak emellett harmadsorban. Réli úrhoz fordulnék. Ön, professzor úr, korábban azt mondta, hogy az EU jogszabály a Nord Stream egyre is alkalmazható. Most azt mondja, hogy meg kell változtatni az irányelvet ahhoz, hogy a Nord Stream 2-re is ez alkalmazható legyen. Ugyanakkor azt is mondta, hogy később az USA szankcióinak listája Oroszországban benne van a indoklásban, hogy a Nord Stream 2-t ellenezniük kell, mert ők palagázt akarnak szállítani. Tehát ez benne van az indoklásban is. Tehát, hogyha egy igazi értelmes belső piacot, nem hogy támogatja, hanem inkább tönkreteszi, bizonytalanságot okoz, növeli azt, és ez egy olyan jogszabály, amely a bíróság előtt soha nem állná meg a helyét. Uh, thank you very much. Ha megengedik, az árnyék jelentéskészítő következnek. Krasnodeszki úr, körülbelül... Már szó esett bizonyos dolgokról, ezek térnek vissza, illetve értetlen vagyok. Értetlen vagyok a kritikákkal, illetve a javaslattal kap arról, hogy azon csővezetékek, amelyek a tagállamoknak a fenségterülete alatt vannak, azok egy sor elvnek eleget kell, hogy tenni, környezetvédelmi elveknek és egyéb normáknak, értékközösségi is, és nagyon sokan ugye hivatkoznak a különböző alapértékekre, de gyakran nagyon szelektív módon történik meg. A Bundestag képviselőnek, egyéb képviselőnek egyéb hozzászólása is hivatkoztak, és Brokura is, igen, valóban. Szóval megfogalmazták ők az, később során előfordulhat, hogy más csővezetik is érintett lesz, majd meglátjuk, hogy lesznek-e derogációk vagy sem. Szóval ők azt mondták, hogy a Nord Stream 2 szebb pozíciót jelent a politikusok számára. Ezt eh, én úgy gondolom, hogy kicsit túlságosan felfúlvakodva eh, szokták előhozni, de mégis, hogyha az ember emlékszik-e Lenin létezésére, tehát ő azt mondta, hogy eh, a kapitalistákat fel fogják akasztani azon alapedek alapján, amelyeket ők maguk legyünk Oroszországgal szemben. És egy elnyék jelentéstevő, Petersen úr. Thank you, Chair. I'll speak in Danish. Dánul érzékeny dolog a Nord Stream nálunk, de most nem emiatt szeretnék most hozzászólni, egy általános hozzászólásom lenne. Mi szeretnénk a belső piacot, mi szeretnénk ugyanolyan játékszabályokat mindenkinek, szeretnénk azt, hogy a legnagyobb jogi biztonság jöjjön létre, és hogy minden a lehető legátláthatóbb legyen. Ebben az összefüggésben el kell mondjam, hogy ami itt előttünk van most, az szerintem majd gondot fog jelenteni. Főként amiatt, hogy a tagállamok a, az irányelvvel szemben kivételeket fogalmazhatnak meg. Az Aldéban aggódunk a kivételek miatt. milyen mértékben lehet akkor így közös játékszabályokat létrehozni? Részünkről, az ALDE részéről mi módosítókat nyújtottunk be, amelyek a kivételeket a bizottságtól teszik függővé. A bizottságnak kell itt szerepet kapnia abban, hogy értékelje azt, hogy megvizsgálja azt, hogy mennyire jogos az, hogy egy adott tagállam egy adott kivételt vezet be, mert hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a közös játékszabályok létrehozását akadályozzuk, és pontosan ezért hoztuk létre ezt a módosítót, így lehetőséget adhatnánk arra, hogy a kivételek létrehozása függjön a bizottság értékelésétől. A legegységesebb játékszabályokat kell létrehozni a jövő számára a gázpiacon. Uh, thank you very much. Elnök, köszönöm, kedves kollega. Következő hozzászólunk, Turmes úr, szintén árnyék jelentéskészítő. Köszönöm. Borsát úrhoz szeretném intézni a kérdésemet. Ha jól hallottam, azt mondták, hogy az irányelv bizonytalansághoz vezethetne. Én tudom, hogy ön a tanácsban és sokat tárgyalt Olaszországgal, Spanyolországgal. Mi a helyzet itt a bizonytalan? Mert volna egyfajta szabályrendszer, amely mindenkinekre vonatkozik, és egy másik fajta azoknak, a fickóknak, akik valahol, valamikor, akármilyen áron gázt akarnak értékesíteni. Ezt soha nem fogjuk elfogadni. Ellenezzük. A második dolog, amikor az energia viszont, az, amitől mindannyiunk élete függ, és itt nem túlzok. Mert ugye tudják, hogy tanulmányok készültek arról, hogy ha az ember hat órát tölt a nagy hidegben, a gyermekek és az idősek sokkal hamarabb Nagyon zavar az, ahogyan egyesek részt vesznek ebben a vitában, és egyáltalán nem reál megfelelő árakat képvisel, piaci mechanizmusokon alapulnak ezek az árak, nem pedig politikai játszadozáson intelligens, megfelelő gazdasági megoldásokat tud találni, és ez, erre rendkívül nagy szükség van, úgyhogy nagyra értékelem az Európai Bizottság erőfeszítés nélkül. Erre szeretném ösztönözni az Európai Biztost, és megint elnézést kérek az elnök úrtól, hogy elkéstem a vitáról. Tudok mondani a szakértőknél, és azt, hogy különbözőképpen gondolkodnak és értékelik ezt, azt mutatja, hogy a jogi értékelést, a politikai értékelést nem tudjuk elválasztani. Itt nem csak arról beszélünk, hogy egy már meglévő gázirányelvet javítunk, vagy módosítunk, hanem itt egy geopolitikai hatásról is van szó, amelyért felelünk, hogyha bizonyos fajta nézőpontokat nem veszünk figyelembe. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha itt csak a Nord Stream 2-ről beszélnénk, hiszen ez fajta olyan konstrukció, amely egyrésztről meg is akadályozza, de mégis csak csak kivételről beszél, és így igazából az egész jogi biztonság csak rosszabbodik, a befektetés biztonsága is csökken, és ez nem összeegyeztető az európai jogokkal. Mi ö, ellátási biztonságot szeretnénk, jogi biztonságot szeretnénk, rában annak is megvan az oka, minél nagyobb az igény, annál, ö, na, annál jobb ez a fogyasztói árak szempontjából is. Ehhez kapcsolódik a kérdés a gáz versenyben a Nord Stream 2-t meg akarják akadályozni. Kíváncsi lennék arra, hogy erre milyen választ tudnak. Egy olyan időpontban, amikor Oroszország egy másik országgal szemben háborút folytat, csak azért, mert az az ország egy társulási és kereskedelmi meglapodást írt alá az Európai Unióval. Nos, hogy egy ilyen időpontban az energia függőségünket még jobban növe, hogy mi a szabályozás az energiapiacokkal, ebben az esetben a gázpiacsal, és az előadások után még jobban érdekel engem az, amit Riley úr is elmondott, hogy a, az irányelv megválts. Ebben az összefüggésben kíváncsi lennék arra, hogy Bolsárt úr hogyan látja ezt, illetve az Ember Gas képviselője, vagyis egy kelet-európai cég képviselője, hogyan látják ezt? Riley úr azt mondta, hogy elképzelhető az, mi a helyzetet. Ezek nagyon érdekes kérdések. Hogy további módosítók legyenek, a frakcióm úgy véli, hogy a kivételekkel sokkal korlátozóbban kellene bánni, és Riley úrtól, illetve a bizottságtól azt kérdezem, hogy miért kellenek ezek a kivételek a gázvezetékek esetében, amelyek EU tagállamokat, illetve szomszédos országokat kötnek össze. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm kedves kollégák, hölgyeim és uraim, az eszmecserét, a kérdéseket. Most jönnek a válaszok. Esetleg a bizottsággal kezdenénk. Kérem röviden, mert talán 20 percünk van az egész ö, eszmecserére, nem több. Köszönöm, köszönöm a kérdéseket, nem kérdésenként fogok válaszolni, hanem a témákra koncentrálok. Az elsőt Kappel, Langen, Turmes és Harms képviselők vetették föl, a jogbiztonságra gondolok. Meg kell mondanom, hogy a javaslatunk foglalkozik ezzel a kérdéssel, és eléggé meglepő, hogy azt gondolják, hogy jogbizonytalanságot szül. Mert első alkalommal történik meg, hogy egy infrastruktúrális projektet közös jogi keretbe próbálunk helyezni. A bizonytalanságot nem ez szüli, az már megvan, mert különbözőképpen értelmezzük, folytatjuk a gyakorlatot, attól függetlenül, hogy a harmadik energetikai csomag ezekre a csővezetékekre alkalmazandó vagy sem. Most pedig egyértelműen leírtuk, hogy igen. Ami az új csővezetékeket illeti. Volta úr is említette ezt, hogy bonyolítjuk a helyzetet, mert kivételes eljárást kell alkalmazni. Hát sajnálom, ezek a szabályok, ezek már meglévő szabályok a rendszerünkben. Nem mondhatom azt, hogy azért, mert nagyon összetett a rendszer, hagyjuk ahogy van, és semmiféle európai szabályt nem alkalmazunk a területünkön. Ami az északi áramlat egyet illeti, hogy itt hogy tudunk nagyobb biztonságot e, megteremteni, ez már egy létező csövezeték. Kétségtelen, úgyhogy a derogációs katalógusba kerül, és most már Németországnak kell eldöntenie, hogy milyen fajta derogációra van szükség annak érdekében, hogy az északi áramlat egy megfeleljen a módosításoknak. Azonban annyit még hadd mondjak el, általánosabban fogalmazva. Ez nem szabad jog, mert ahogy említettem, mutatis mutandis, a derogációkra is alkalmazzuk azokat a kritériumokat és feltételeket, amelyek az új infrastruktúrákra vonatkozó kivételeket illeti. Úgyhogy ez nem úgy van, ezt Langen úrnak is mondom, nem fogadom el azt, hogy azért, mert derogációk léteznek, akkor ez az északi áramlat kettesféle szabály. Egy csomó csővezeték ennek megfelelően kell majd, hogy <clears throat> viselkedjem, nem csak az északi áramlat. Aztán az előnyökről is volt szó, illetve a kapcsolatról a hatástanulmányhoz. Mi, mint bizottság elmondtuk, mert úgy gondoljuk, hogy már létezik a jogi keret, úgyhogy csak pontosítani kell a már létezőt, és ez gazdasági, politikai vagy szociális problémákat jelentős mértékben nem ö, nagyít fel, hogy ö, hatástanulmányt kellene végezni. Azt mondtuk, hogy ami az elnyöket illeti, vegyük azt a helyzetet, és ne kerüljessük a problémát. A keleti egyetlen szállítót, ez Gazprom. Évente 180-190 millió köbméter gáz érkezik onnan. Akkor hozzák ide a gázt, amikor akarják. Úgyhogy már évek, évtizedek óta domináns pozícióban van nagyon sok piacon, sőt, van olyan is, hogy 100%-ban és a versenyfőigazgatóság bizonyítékot talált arra, hogy egyes régióban ez túlkapásokat is okozott, és ezt akarjuk megszüntetni, mert az operatív szabályokon keresztül a szétkapcsolás, a harmadik fél hozzáférése segítségével bizony más lesz a helyzet. Aztán mi a helyzet a kivételekkel? A versenyt nem szabad torzítania, a belső piacon kell, hogy jelen legyen, és nem szabad az ellátást veszélyeztetni. Végül pedig a Langen úr konzultációra kérdezett, A 34, 22, 12, igen, de ha megnézzük azoknak a listáját, amelyek kritikusak voltak, megfordíthatóan ezt a helyzetet, és megnézhetik, hogy hol van ezen a vezetéken gazdasági érdek. Nem szabad túlértékelnünk a dolgot, az eredményeket tudomásuk kell venni. Elnök, köszönöm szépen. Az egyik kollega egy második kört is szeretne, de nincs időnk. 30 másodperce van, Langen kollega, parancsoljon. Zu den Ausnahmen. A kivételekkel kapcsolatban Bosát úr azt mondta, hogy a már meglévő vezetékekre az új szabályok nem vonatkoznak. Mi a hárallal? Aztán az Nord Stream 1, ezeket a csővezetékeket. Ezekre nem vonatkozik a már meglévő jogszabályozás. Mi lesz ennek majd a konzekvenciája, hogyha mi van, hogyha mindenki a kivételeket élvezi majd? Köszönöm szépen. Um, I, I cannot say that... Azt nem mondhatom, illetve azt mondtam, a derogációkat feltételek is kísérik, úgyhogy ezt értékelni kell. De azon már létező csővezetékek, amelyeket ön is említett, retroaktivitás, visszamenőleges jelleg áramlásokba ne ö, avatkozunk be, amelyek már évtizedek óta léteznek. A derogációval azt mondtuk, hogy csak korlátozott ideig lehetségesek ezek, nem örökké, és a derogációknak a kritériumoknak is meg kell felelni. Peterson úr, és a bizottság feladata az, hogy megvizsgálja azt, hogy a tagállamok mit csináltak a derogációval, és ha nem megfeleljátok el, természetesen a bizottság felléphet. Tisztele úr, parancsoljon, nagyon rövid leszek, nagyon örülök, hogy az EU bizottság már egy-két felvetésünket tudomásul vette, például a különbség a olajcég egy harmadik ország között, milyen tevékenységet végeznek egymás mellett, a gázgyártás, gázexsenyt, az ellátást, hogyha egy tagállamnak valaha meg kell magyaráznia, hogy miért kér derogációt piadéssel, milyen fajta beruházásokról van szó, milyen megállapodásokat kötöttek és írtak már alá, milyen fajta szerződést, mint hozzászólók. Nyugodtan, tessék, parancsoljon. Szürke területeket akarjuk lefedni. Az Európai Unió jogszabályrendszerében a piac, amely rendkívül fontos az ellátás biztonságát illetően is a bizalmon kedünk, illetve a projektben, amelyet ajánlunk, illetve abban is, hogy hogyan működik a piac. Európában senkinek nincs szüksége a gázra, csak fényre, fűtésre, kényelemre, vegyi anyagokra. Ezeket lehet szállítani, vannak másfajta technológiák is, amelyek segítségével elő lehet állítani. A gáz óriási versenyben van más üzemanyagokkal, energiaforrásokkal. Ha ellenezzük a bizottsági javaslatot, ez káros az európai gáziparnak. És nem tudom, hogy azok a cégek, amelyek ellenzik ezt a javaslatot, mit tesznek? Megpróbálják kiszorítani a saját üzleti tevékenységüket Európából? Ez, amit nem értek. Az irányelv tisztázza a beruházási szabályokat én egész életemben ezen a területen tevékenykedtem. Joghézakban, de jogi, jogilag tisztázott helyzetben is tudok beruházni. De ennek megvan az ára, ha magas a kockázat. A joghézag esetében nagy a spekuláció is és ha azt mondják, hogy ezt a fogyasztónak kell megfizetnie, ezzel nem értek egyet. A jogilag tiszta helyzet minden európai fogyasztó számára azonos helyzetet teremt, és a hálózat számára is a, a szabályok segítségével. Köszönöm szépen. Köszönöm, parancsoljon. Thank you. Um... Segítségével. Köszönöm szépen. Köszönöm, parancsoljon. Thank you. Um... Azt gondolom, az upstream pipeline-ok -ok nem jó kézakban élnek. Nem is a származási országok, hanem az ENSZ tengeri szabályozása alá tartoznak. Tehát van jogi testület és jogi keret, amely sok mindent szabályoz, beleértve azt is, hogy ki a felelős a környezetvédelmi hatástanulmányért és a hasonló dolgokért. Azt gondolom, hogy fontos, hogyha itt jogi vitát folytatunk le, akkor különbséget tegyünk a között, hogy hogyan ö, működtetik a csővezetékeket, és hogy a módosítás, a javasolt módosító hogy tudja befolyásolni a már létező szabályozókat. Ez nagyon fontos vita, mert rendkívül összetett jogi helyzetben vagyunk. Nem azt mondom, hogy abstat problémás a gáz irányelv felülvizsgálata. de potenciálisan eléggé összetett jogi helyzetet teremthet. De ugye ez visszavezet az energiabiztonság kérdésére. Ami a biztonságot illeti, hogyan is definiáljuk. A fogyasztó számára előnyöket kell biztosítanunk. Ezt értem én ennek a, ez alatt a definíció alatt. Ha az Európai Unió gázpiaci fejlőményeit tekintjük, az elmúlt tíz év során két alapvető dolgot tapasztalunk. Először is egyre nagyobb a verseny, kettő, egyre alacsonyabbak az ára. Így van? Ezen kívül van egy harmadik dolog, amit tapasztalunk, és ezt hallottuk a bizottságtól, amikor a tesztet végezték egy másik fajta rendelet elkészítése előtt, az ellenálló képessége a rendszernek az elmúlt egy-két év alatt rendkívüli módon megnőtt. Ez azért van, mert a hardware és a szoftver területén a bizottság nagyon jó munkát végzett. A hardware az a, az összekapcsolódó rendszer összekötő, a szoftver pedig a három energia csomag például. Én legalábbis ezt így látom. Ezen kívül és talán ez az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, a korábban elhangzott felvetéshez, a belépőpontokhoz. Ráadásul azt szeretnénk, hogy minél több olyan pont lenne, ahol be lehetne lépni ebbe a rendszerbe. Még akkor is, hogyha ez pénzt jelent, mert az opciós jelleg, a választási jelleg sokat jelent. És pontosan ezért van az, hogy én úgy gondolom, hogy minden egyes további belépési pont olyas valami, amiről eszmecserét kell folytatni. Mert végül is a rendszer ellenálló képessége a legfontosabb. Végül, képest ez pedig a versenytörvény. Az Európai Unió alapvetően ö, magához édesgette a nagy fejeket. Ott volt a, nem csak a gáziparban, hanem ott van például a Google is. A piac legjelentősebb szereplőire gondolok. Kezd meg, mert megvan ehhez az eszköztár. Ha valaki túlzásba esik, akkor ennek az eszköztárnak a segítségével fellépnek. És így lehet ezt, így lehet elérni, hogy a piac megfelelően működjön. Köszönöm. Bizottság visszatérne az ő megjegyzéseire. Nem igazán választ adnék erre, csak egy tengerparti országnak megvan a jog arra, hogy meghatározza a, a, a, a csövek elhelyezkedését. Ez egyetemű. Itt Európai Uniós országoknak kell a legmagasabb árat megfizetni a gázért. És pontosan ez az, ami történik. Én nem hiszem, hogy az ellenállás a diversifikáció által, azáltal, hogy az útvonalakat diversifikáljuk, az erőforrásokat, diversifikáljuk, és az ellátást is diversifikáljuk. Ha meg... Uh, Köszönöm szépen. Igen, itt van minden önök előtt. Nyitottak vagyunk. Dr. Aran Riley, parancsolja. Igen. Egyetértek Borchát ura, hogyha egy, arról beszélünk, hogy milyen fajta rezilinciát hozunk létre a megnézzük azt, hogy mit az elmúlt másfél évtizedben, itt az a gond a Nord Stream 2 vagy pont ezt az ellenálló képességet ássák alá. Igazából ez nem segít. A Gazpromról is beszéltünk, a trösztelenes eset. Itt a gond azzal az, az, hogy mennyire komolyan gondolja mindezt a Gazprom. Ha megnézzük az ajánlatukat, a Gazprom azt mondja nagyvonalúan, hogy nyitnak és megváltoztatják a, a szabályokat, de csak a hosszú távú szerződések esetében, ha nézzük a balti országokat, minden szerződés rövid távú. Ha megnézzük minden veszőjét, pontját a Gazprom ajánlatnak, ami jelenleg az asztalon van, akkor ez azt mutatja, hogy kevés dolog fog változni, és ezért kéne a bizottságnak többet kérnie.